Ja. genau. Ich mache dann mal was. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein... Kedves kollégák, nagyon szép délutánt kívánok mindannyiunknak. Nagyon örülök annak, hogy sikerült eljutniuk ide. Tudom, hogy voltak közlekedési problémák, hiszen még mindig vannak olyan régiók Európában, ahol hó van, és vannak ezek a területeken nem mindig vannak hozzászokva a holséshez, és ezért bizonyos repülők nem is tudtak felszállni, ráadásul Spanyolországban még más nehézségek is adottak, mint a hó. És még plusz ehhez, mint, az, mint ahogy mindannyian tudják, 14.30-kor megkezdődött a három oldalú egyeztetés, a trialógus, és nagyon sok kollega van, akik részt vesznek ebben a trialógusban. Helga Tröpöl, Sidonia, Raima Böge, Anya Jensen, Grant Felm. Ugyanez vonatkozik az Európai Bizottságra is. Stefan Lénárt ezért nem lesz itt ma, de őt nagyon jól képviselik. Üdvözlök tehát mindenkit. mi nem, nem mi voltunk azok, akik a trilógus napi rendjét létrehoztuk volna, tehát nem a mi, mi hibánk ez, hogy most van az ülés, de nem tudtunk eléggé rugalmasan reagálni, és nem tudtuk lemondani ezt a mai ülésünket. Ezért a mai napi rendünk az olyan, amit valóban meg kell vitatnunk, nagyon is mérehatóan, horizontális vitára van szükség, hogy ezt le tudjuk zárni, vagy legalábbis ideiglenesen le tudjuk zárni. Mindannyian megkapták a napi rendet, és abból indulok ki, hogy senki sem kifogásolja ezt a napi rend tervezetet, de körbenézek, de úgy tűnik, hogy senki sem kifogásolja, és így ezt jóvá is hagyjuk. Ahogy már említettem, ez a mai ülésünk az utolsó ülése az úgynevezett gondolkodási időszakunknak, tehát most már a horizontális témákat le fogjuk zárni, utána pedig következnek majd a munkadokumentumok, amelyeket a jelentés készítők fognak majd létrehozni az alapján, amiről megállapodtunk, és ezek a munkadokumentumok még karácsony előtt megszületnek, és ezek eredményei az úgynevezett gondolkodási fázis alatt létrejött dokumentumoknak, illetve a kollégák hozzászólásait is tartalmazzák ezek. A jelentés készítő számos munkudokumentumot fog előterjeszteni, még karácsony előtt, e, még ebben az évben angol nyelven. A munkadokumentum az európai többletértékkel kapcsolatban lesz még egy munkadokumentum a 2020-as európai stratégiát, illetően és lesz még egy munkadokumentum is, amely azt fejezi ki, amelyet ma meg akartunk egymással vitatni, tehát a struktúrát, illetve a pénzügyi terv rugalmasságát, illetve tartal, tartalmát tekintve. A jelentés készítője azt is elmondta, hogy lesz még egy munkadokumentum arról, hogy hogyan lehetne végrehajtani, és hogyan lehetne kezelni az elkövetkező pénzügyi keretet. És a lehető leghamarabb szeretné ezt tető alá hozni, de főként akkor, hogyha a, az Európai Bizottság a közleményét az egyszerűsítéssel kapcsolatban már kiadta, ezt 2011. januárjára tervezik. Horizontális témák tartoznak tehát a gondolkodási időszakunkhoz, de először is arra van szükségünk, hogy elemezzük az Európai Bizottság közleményét, még mielőtt a saját munka dokumentumunkat közreadnánk. Januárban az első munkahéten minden munkadokumentumot minden nyelven már elérhetővé teszünk. Ahogy mondtam, a karácsony előtt közreadjuk a munkadokumentumot, utána lesz még időnk arra, hogy a karácsonyi időszak alatt angolul megismerkedjünk ezekkel a dokumentumokkal, és majd januárban minden hivatalos nyelven megjelennek ezek a munkadokumentumok. Hogyha más szakbizottságokból kollégák megkérdezik azt, hogy a munkadokumentumok a elérhetőek-e másképpen, és akkor elmutatjuk, hogy a weboldalunkon elérhetőek ezek a dokumentumok. Korábban azt mondtuk, hogy a munkadokumentumok azok a mi munkánkat szolgálják, de Ezután ezek a munkadokumentumok, amelyeket a jelentés készítője fogalmaz meg, ezeket a munka oldalunkon is elérhetővé tesszük. Így azok a kollégák, akik más szakbizottságban foglalkoznak ezzel a témával, hogyha szeretnének, akkor ezt elolvashatják. És azért tettük ezt így, tudom, hogy más szakbizottságban már erről sokat vitatkoztak, de azért tettük ezt így, mert eh, ezek a munkacsoport, munkadokumentumok azok, amelyek lényegében visszaadják a szakbizottság véleményét. Nem minden egyes pont esetében vannak, ezek még mindig munkadokumentumok, de egymást arról biztosítottuk, hogy a készítő figyelembe veszi a vitáinkat, és eh, így egy sokkal szélesebb körű alapot hozunk létre. És azok a szabizottságok, amelyeket érdekel a mi munkánk, azok is tájékozhatnak, tájékoz, tájékozódhatnak arról, mit is csinálunk. A koordinátorok esetében szeptember 30-án beszéltünk az elkövetkező évünk munka tervéről. Ezt egyeztettük, és ezen egyeztetés után ezt elő is terjesztettük a szakbizottságnak, egy-két változtatás volt. Úgy gondolom, hogy mindannyian megkapták most ezt, így a kollégák, akik szeretnék ezt továbbadni a saját szakbizottságaikba, hogyha van erre idejük, akkor mindenkinek elmondhatják azt, hogy milyen témákat választunk ki a szektorális témákból, és ezeket mely napon fogjuk megtárgyalni. Abból indulok ki, hogy akkor így majd egyes témák esetében más szakbizottságokban lévő kollégák is eljönnek majd ide. Amit még megtettünk az az, hogy az utolsó koordinátori ülésen arról döntöttünk, hogy legyen még egy plusz szakbizottság, amely részt vesz a munkánkban, hogy azokat a dolgokat, amelyeket eddig a munka programunkkal nem fettünk le, azt is meg tudjuk egymással vitatni. Ezt illetően még nincsen meghatározott időpont, de a szektorális témák esetében fog ez megtörténni, tehát vagy január 25-én, vagy pedig február 1-én. Aki tehát már most szeretné feljegyezni az időpontokat, az megteheti. Én jó magam az elkövetkező Strasbourgban az elnökök értekezletén, még ezt el fogom mondani, a múlt alkalommal ezt nem tudtam megtenni, mert pont akkor volt a költségvetési vita, amikor a, a szakbizottsági elnökök értekezlete is volt, és ezért az elnökkel arról döntöttünk, hogy a következő alkalommal több időm lesz egy kicsit, és így meg tudom válaszolni majd az elnök kérdéseit is. Még egyszer ki fogom majd fejezni a készségünket arra, hogy mi természetesen a jelentéskészítő és én készek vagyunk arra, hogyha belefér ez az időbeosztásunkba, hogy akkor elmenjünk a szakbizottságba, például ahogy a múlt is ezt tettük, a közlekedési bizottságban voltunk, ebben az esetben például a fejlesztési bizottsággal fogunk foglalkozni, de hogyha van még igény erre, akkor mondja el ezt nekünk, és hogyha belefér ez az időnkbe, akkor elmegyünk oda. Szeretném elmondani azt, hogy természetesen minden állásolás, minden levél az örvendetes, hogyha megfelelő időben kapjuk ezeket meg. Nem minden levelet, hozzászólást tudunk feldolgozni sajnos, ezt is el kell mondanom nyíltan, és ezért, eh, hogyha a szakbizottságaikban beszélnek a súlyos szakbizottság munkájáról, akkor utaljanak arra, hogy fontos az, hogy időben kapjuk meg a szakbizottságok véleményeit. Ezen kívül arról is beszéltünk az elmúlt koordinátori ülésen, hogy hogyan fogjuk a vitánkat strukturálni, arról is beszéltünk, hogy a felelős biztosokat hívjuk-e meg, és velük együtt azonnal megmutatjuk a témákat, vagy inkább szakértőket hívunk-e meg, vagy az illetékes szakbizottság képviselőit hívjuk meg, tehát számos kezdeményezés, jelentés van a szakbizottságokban, és eh, ebben az esetekben nem csak jelentés készítő van, hanem jelentés készítők is vannak, és eh, az ellen döntöttünk, hogy eh, most ezt hivatalossá tegyük, mert azt szeretnénk, hogy szakbizottságként tudjuk azt, hogy hova akarunk eljutni, tudjuk, hogy milyen lépéseket szeretnénk megtenni, és ezért nem szeretnénk túl sok időt tölteni a nyilatkozatokkal. Először is ez ellen döntöttünk. hogy meghívjunk plusz biztosokat, hiszen is itt van mindig a bizottság képviseletében valaki, hiszen a bizottságnak nincsen még formális döntése, igazából nem tudnak semmit sem elmondani a biztosok, ami egyébként is benne van a közleményükben. Ezt mi is el tudjuk olvasni, és eh, ez számunkra fontosabb, tehát az fontosabb, hogy mi tudjuk azt, hogy eh, hol szeretnénk elindulni, merre szeretnénk tartani, és hogy hogyan akarunk bánni bizonyos dolgokkal. Nos, hogyha ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen fajta kérdés, akkor rátérhetünk a napi rendünkre, a hármas napi rendi pontra, aminek a témája az az, hogy a Salvador dokumentuma alapján, a készítünk dokumentuma alapján vitázunk arról, hogy mi legyen a középtávú pénzügyi tervünk időtartama. Tudom, hogy eh, vannak olyan kollégák, akik csak is ezért jöttek el a mai ülésünkre, hogy beszéljenek ennek a tervnek az időtartamáról. Salvador, szeretnék megkérni téged arra, hogy most tartsd meg a bevezetőt. <clears throat> Muchas gracias, Presidenta. Hoy estamos eh, <clears throat> tratando en esta comisión eh, la duración de las próximas perspectivas. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mai napon a bizottságunk a 2013-at követő pénzügyi keret időszakát vizsgálja. Természetesen mindannyian odafigyelünk arra, hogy mi is történik a másik ülésteremben a 2011-es költségvetési tárgyalásokra gondolok, ahogy önök is tudják, éppen most folyik a trialógus ebben a témában. Bizonyára, ami ott megállapodást, ami, a megállapodásra ott jutnak, az befolyásolni fogja mi munkánkat is. A tervezettek alapján a következő több éves pénzügyi keret időtartamával kell foglalkoznunk. Ez 2014-ben indul. Azt hiszem, hogy mindenkinek megvan a, a 2013 ot követő időszakra vonatkozó munkadokumentum a dossziéjában. Egyrészt a fenntarthatóságról, másrészt a rugalmasságról beszéltünk. Eddig négy MFF időszakot határoztunk meg, eddig ezek 5-7 évig tartottak, az első 5 évig, de ha megnézzük itt az adatokat, akkor azt látjuk, hogy 1993 óta a többéves pénzügyi keretek 7 éves időszakot öleltek föl. Az Európai Parlament mindig is azt hangsúlyozta, hogy a pénzügyi keretnek igazodnia kellene más Európai Uniós intézmények mandátumához. Azt gondoljuk, hogy nagyon jó lenne, az, hogyha a parlamenti és a bizottsági mandátum egybeesne az MFF mandátumával a demokratikus elszámoltathatóság, illetve az átláthatóság miatt. 2006. május 17-én az előző parlamenti ciklus állásfoglalást fogadott el, amelyben azt kértük, hogy a következő pénzügyi keret 5 éves keret legyen. Akkor úgy éreztük, hogy így ez az időszak, ez az időtartam megfelelne az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság mandátumának is. Ez egy bevezetési időszak után lenne így. Azonban 2000 13 esetében a jelenlegi pénzügyi keretet választottuk, és úgy döntöttünk, hogy ebben a kivételes esetben 7 évet javaslunk, azért, mert az európai mezőgazdasági kohéziós politika értelmében hosszabb pénzügyi keret volt a kívánatos azért, hogy megfelelően lehessen véglegesíteni a stratégiákat, illetve a kulturális strukturális stratégiákat is meg lehessen valósítani. A SOR bizottság mandátuma a következő MFF-re vonatkozik, tehát ne a 2013-as utánira. És itt még óvatosabbnak kell lenni, amikor a stabilitást és a rugalmasságot próbáljuk valahogy egyensúlyba hozni. Ennek egy, egyik oka az, hogy olyan helyzetben vagyunk, ahol korlátozottak az erőforrásaink, és a szigor a kulcs szó. Ezért a véleményem szerint a következő több éves pénzügyi keret időtartama olyan módon kell, hogy alakuljon, hogy a költségvetést nagyobb rugalmassággal ruházzuk föl. Egy öt éves időszak azt jelenteni, hogy ez teljes mértékben egybeesne a parlamenti mandátummal, de még ebben az esetben is jó lenne, hogyha egy bevezetési, egy phase-in időszakkal számolhatnánk. Így meggyőződhetnénk arról, hogy az MFF mind a parlament mandátumával, mind pedig a bizottság mandátumával összhangban van. Ugye különböző opciókról beszélünk, de mielőtt ezt tennénk, mielőtt ennek a részleteibe bocsátkoznánk, hadd mondjam el, hogyha hossz, öt évnél hosszabb több éves pénzügyi keretet választunk, akkor nagyon erős felülvizsgálati záradékokra van szükség és természetesen ezt az intézményközi megállapodásban is alá kell támasztani, illetve az új pénzügyi terv, pénzügyi rendtartásban is. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy a 2011-es költségvetés meg nem létének az egyik oka az, hogy nem vagyunk képesek arra, hogy bizalomra épülő kapcsolatot alakítsunk ki a tanácssal, különösen a felülvizsgálati záradékokat illetően, illetve a rugalmasságot illetően. Ezért úgy érzem, hogy igen, kockázatos lenne az, hogyha hosszabb időszakot, több éves pénzügyi keretet választanak, hiszen a tanács nem fogadja el ezt a felvizsgálati záradékot. A negyedik oldalon illetve az angol verzióban az ötös oldalon látjuk a különböző opciókat. Az első alapján 2014-ben indulna az MFF, a második opcióban 5 éves MFF ciklusról beszélünk, de ez csak 2021-ben indulna. Egy úgynevezett 7 éves átmeneti időszakot követően, amely 2014-2020-as időszakot fedné le, tehát a következő MFF időszakát. Ez azt jelenteni, hogy az átmeneti időszak után a parlamenti és bizottsági mandátumok összhangban lennének az MFF-fel. A harmas, hármas opció 2016-ban indítaná az MFF ciklust, miután a jelenlegit kiigazítanánk, illetve meghosszabbítanánk. És végül az utolsó, a négyes opció, ez az, amelyet a bizottság nyitva tart, illetve fontolóra vesz. Egy tíz éves MFF ciklusról beszélünk, egyértelmű félidős áttekintési záradékokkal. Az Európai Bizottság ezt 5 plusz 5 javaslatnak nevezi, így keresztelt el. Aztán, hogyha lapoznak, akkor egy táblázatot találnak, és ez a táblázat megpróbálja fölvázolni a különböző MFF időszakokat, illetve a parlamenti és bizottsági mandátumokat. Azt hiszem, hogy ez egy elég jó áttekintést ad ez a táblázat. Nézzük a különböző opciókat. Az első opció 5 éves MFF ciklus 2014-ben indulna bevezetési időszak nélkül. Ez maximális rugalmasságot biztosítana, illetve biztosítaná azt, hogy a különböző mandátumok párhuzamosan haladjanak. Tehát a párhuzamos mandátumok tekintetében ez a legjobb. Bizonyára észrevették, hogy vannak azonban buktatók ebben. Az egyik probléma az az, hogy az Európai Parlament igazából nem tudna tárgyalni erről az MFF-ről. A demokratikus elszámoltathatóság tekintetében az átláthatóságot nem növelni a két intézmény szempontjából. Tehát politikailag azt mondhatjuk, hogy nem működik. Technikai szempontból működne, hiszen rugalmasságot biztosítana, viszont politikai szempontból ez egy elég kényes kérdés. A kettes opció talán jobbnak tűnik. Öt éves MFF ciklusról beszélünk a kettes kapcsán, amely 2021-ben indulna. Lenne egy bevezetési időszak. Még egy 7 éves MFF után kezdődne az új öt éves. Talán ez a legérdekesebb, opció, viszont ez azt jelenti, hogy a következő parlamenti mandátum 2014-ben indul, tehát a jelenlegi MFF-ről nem tárgyalhatnak, illetve a következőről sem. Tehát ez mindenképpen hátrányként könyvelhető el. Másrészt azonban ez az opció azt jelentené, hogy 2021-ben a parlament, a bizottság, illetve a E- ezek mandátuma, illetve az MFF összhangban lenne. Tehát ez érdekesnek tűnhet. Itt is találnak egy grafikont, amely részleteket vázolja. A hármas opció is jónak tűnik. Különösen különösen azért, mert az új pénzügyi rendtartással kapcsolatos tárgyalások már megindultak. Ez alapján a jelenlegi MFF-et meghosszabbítanák, és 2016-ban indulna az új. Politikai problémák ezzel kapcsolatban nincsenek, legalábbis az Európai Parlament részéről ezt mondhatjuk, ami viszont a bizottságot illeti. Esetleg probléma merülhet föl azért, mert a jelenlegi Európai Bizottság javasolná a hosszabbítást, azonban a következő bizottság már nem adhatna véleményt, hiszen a következő 2016-ban indul, amit a jelenlegi bizottság fogalmazna meg. Ezért lehet, hogy az Európai Bizottság számára ez nem olyan kedvező opció. Ez azt jelenti, hogy a tanács blokkolhatná a pénzügyi keretet, hiszen az előző esetében az Egyesült Királyság, Luxemburg és Ausztria hármas elnöksége kellett ahhoz, hogy végül is tető alá hozzák a megállapodást. Ezt észben kell tartanunk. Különösen a jelenlegi költségvetési megszorítások fényében. Elképzelhető, hogy a következő esztendők nem a legszerencsésebb évek a következő MFF megvitatására. Tehát szerintem a jelenlegi meghosszabbításának opciója mindenképpen olyan, amelyet fontolóra kell venni a jelentéstevőnek. És végül a négyes opció az utolsó, egy tíz éves eh, MFF, egy, egy erős eh, vagy határozott félidős eh, felülvizsgálati záradékkal, ez az úgynevezett 5 plusz 5-ös opció. Ez azt jelenteni, hogy a plafonok, a legális, a jogi eszközök, a kulturális, illetve mezőgazdasági politikákat tíz éves időszakra határoznák meg. Van itt azonban egy probléma, és ez pedig a rugalmasság, hiszen nem állna rendelkezésre megfelelő mértékű rugalmasság, ha csak nem sikerül egy nagyon határozott félidős felülvizsgálati záradékot beiktatni, ami kötelező érvényű lehetne. Ahogyan önök is tudják, a jelenlegi félidős felülvizsgálati helyzet nem nagyon ígéretes. Tehát nem tudom, hogy 10 plusz 10-es időszakban ez hogyan működne. La Comisión Europea plantea que en ese caso podríamos crear tehát nem lenne elegendő a rugalmasság. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy tartalékokat képezhetnénk a különböző fejezetek alatt. Igen, ez így van, de hát tudni kell, hogy az Európai Tanács, illetve a tagállamok mennyiben lennének hajlandóak nagy vonalúan biztosítani a forrásokat az egyes fejezetek alatt. Tehát azt hiszem, hogy ez egy bonyolult eljárás, és nem tudom, hogy a tanács annak jelenlegi fölállásában ezt hogy tudná elfogadni. És végül a munkaanyag utolsó oldala, ezek vitapontok, tartalmaznak. Az első, hogy a stabilitás és a rugalmasság között hogy lehet kialakítani a megfelelő egyensúlyt, hogyan lehet meggyőződni arról, hogy a ciklusok elegendően, elegen, elégségesek, elég hosszúak, és így a mezőgazdasági, illetve kulturális politikákra is kitérnek, valamint hogyan lehet és kohéziós politikákra is, hogyan lehet meggyőződni arról, hogy megfelelő az időzítés, és végül mi lenne a legjobb a parlament számára. Elkezdjük a tárgyalásokat, amelyek reményeink szerint minket is érintenek, hiszen ez az egyik záradék, amelyről a jelenlegi folyó trialógusban is beszélnek. 2011-ben indulnának a tárgyalások, vagy pedig a jelenlegi MFF-t meghosszabbítanánk, tudván, hogy hogyan alakul a jelenlegi helyzet a tagállamokban. És végül az utolsó kérdés. Szükség lenne kötelező félidős felülvizsgálatra, az ötödik esztendőben, és ez mennyiben érinteni az Európai Parlament javaslatát. Tehát ezek a fő kérdések, ezzel útjára indítanám a vitát, és szeretném elmondani azt is, hogy a főtitkárság egy táblázatot készített, Ez a táblázat nagyon jó, hiszen a négy opciót összegzi, illetve a négy legfontosabb fogalmat is a stabilitásra, a parlamenti döntések átláthatóságára utal, a kiszámíthatóságra, illetve a többéves programok kezelésének stabilitására is utal. Ezen kívül megmutatja azt is, hogy ezek az opciók mennyiben tartalmaznak bevezetési, bevezető időszakot, avagy mennyiben nem. Egy dolgot nem említettem, van még egy opció, amely a tanács szempontjából eléggé észszerű lehet, ez pedig az, hogy megtartjuk a jelenlegi státuszkót 7 évet, négy ö, olyan pénzügyi terv volt, amely darabonként 7 évig tartott. Tehát a tanácsban elég sokan vannak, akik szeretnék megtartani a 7 éves struktúrát. Ez lenne a státuszkó de mivel ez a status quo, ezért nem hiszem, hogy erre részletesen ki kellene térni, ezért nem említettem meg itt a munkaanyagomban. Ennyit, tisztelt elnök asszony, bevezetésképpen köszönöm. Köszönöm szépen, ez volt a bevezető a reflekciós dokumentummal kapcsolatban. A kollégáknak ma bizonyára volt tejük arra, hogy a hétvégén belenézzenek ebbe. tehát bizonyára beleolvastak. Most pedig van egy kis problémánk, mert általában a koordinátorok köre következik, azonban amiatt, hogy most van egy velünk versengő ülés is, a triológus, így nincsenek itt a koordinátorok. Az LPP-nek e nincs itt a koordinátora, Tudom, hogy a szocialisták ezt megszervezték. Itt van egy kollega, Görán helyett a liberálisoknál. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Az ecr itt van Portás kollega is. Az EFD részéről Andránsen asszony nincs itt. A kérdés az az, hogy most az EPP nevében valaki felszólal le, ott már Karasz? akkor majd e, vele kezdünk, és a liberálisok pedig gondolkodjanak el azon, hogy ki fogja ők képviselni őket, vagy te még gondolkodol rajta? Rendben. Akkor ott már. Ja, Frau Vorsitzende, ich glaube... Elnök asszony, úgy gondolom, hogy eh, még nem zártuk le egyetlen egy frakcióban sem a véleményünk kialakításának folyamatát. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének, de szerintem egy olyan szakbizottságban vagyunk jelenleg, amelynek nem csak az a feladata, hogy a pénzügyi tervet tervezze meg, hanem mi a politikai kihívásokkal is foglalkozunk. Ez is benne van eh, a nevünkbe, illetve a erőforrásaival az Európai Uniónak. Tehát le kell vonnunk a következtetéseket a 2011-es költségvetésből. Nem szabad uh, túlságosan technikának nem szabad túlságosan gyakorlatiasak lennünk, azt is meg kell nézni, hogy hogyan fog reagálni a többi intézmény. E, igazából egy szövetséget kell létrehoznunk az állampolgárok számára, annak érdekében, hogy az Európai Unió valóban működőképes legyen az elkövetkező években. Itt főként a tartalomról van szó, és amit az Európai Unió 2020-ig mit szeretne megtenni. Véleményem szerint a jelentés készítőnek azon meg kell kezdenie a tárgyalásokat, függetlenül attól, hogy lesz-e majd revíziós száradék, és természetesen a rugalmasság és az átláthatóság kérdéseinek kell, illetve a jogbiztonság kérdésének kell a középpontban állnia. De még ezelőtt úgy gondolom, hogy meg kell néznünk, hogy hogyan is áll az Európai Unió pénzügyi helyzete, és meg kell néznünk azt, hogy az elmúlt években hogyan használtuk fel az eszközöket, és egy kritikai jelentésben foglalkozni kell azzal, hogy valóban a kiadások során tényleg célorientáltak voltunk-e, és hatékonyak voltunk-e. Tehát mindenképpen tehát fel kell mérnünk a pénzügyi helyzetet, és ebbe bele kell vonni a számvevőszék jelentését is, és ellenőrizni kell a célokat. Másodszorban azt is meg kell néznünk, sőt ezt inkább kérdezem, hogy mennyiben lehet illetve mennyire, mennyire tükrözik a válságból levon tanulságokat ezek a meggondolások. A válság során azt mondtuk, hogy több EU-ra van szükség. De mit jelent költségvetési szempontból a több EU? Mindannyian azt mondjuk, hogy a versenyképességünk az oktatástól, tudománytól és innovációtól függ. Tehát a több Európa pénzügyügyekben mennyire jelent valóban többet, és mit jelenhet? a, mit jelent a Small Business Act? Mit jelent a Single Market Act? Mit jelent az Európa 2020? Mit jelent az Európai Külügyi Szolgálat? És mit jelentenek a globalizáció kihívásai költségvetési szempontból? És mit jelent az új hatalomelosztás ilyen szempontból? Be, beszélünk gazdasági irányításról, beszélünk a politikák koordinációjára, koordinációjáról, és ezek még a költségvetésben nincsenek benne. Mit eh, jelent a pénzügyi tervben a eh, védőhálózat? Ebben a fázisban szerintem arról kellene szóljon a dolog, hogy a politikai prioritásokat határozzuk meg, és ezeket megfelelő intézkedésekkel eh, látjuk el. Én nem azok közé tartozok, akik úgy gondolják, hogy 1%-nak kell lennie a határnak. Én pénzt fogok kérni a feladatainkra, és először erről kell beszélni, utána pedig a költségvetés pragmatizmusáról. Meg kell nézni, hogy a 2011-es költségvetés elkészítésében milyen következményekkel tudtunk levonni. Köszönöm szépen! Ja, vielen Dank. Igen, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a legutóbbi téma a legizgalmasabb, mert ez bemutatja azt, hogy a tanács, hogy is mondjam, egyfajta korábbi pozíciót ö, folytat. Éler. Sí, gracias, Jutta. Bueno, lo primero de todo, eh, evidentemente agradecer a Salvador por el trabajo realizado y por haber puesto. Köszönöm szépen, először is szeretnék köszönetet mondani Szabadornak, amiért elvégezte a munkát, és az opciókat e, fekete-fehéren, papírra vetette. Teljesen egyetértek azzal, amit Karaszul elmondott. Amikor a bizottság munkáját megszerveztük, akkor a szocialisták a rugalmasságot vetették föl, illetve az idő tartalom, tartamra is kitértünk, azonban ez volt az utolsó vita témánk, ez volt az utolsó, amiről döntést akartunk hozni. Azért, mert mielőtt erről döntést hoznánk, úgy gondoltunk, hogy stratégiai szempontból meg kell vizsgálni azt, hogy mit akarunk és milyen politikákat akarunk kialakítani. Aztán ugye most meghallgattuk, illetve elolvashattuk uh, Salvador munkaanyagát, nem fogom megismételni azt, amit elmondott, hiszen a négy opció pozitívumait és hátrányait felsorolta. A jelentéstevő elmagyarázta már, hogy ismerjük a 7 éves időszakokat, hiszen jelenleg is ilyen keretében dolgozunk, azonban szerettem volna, hogyha erre utal az anyagban is, mert ez egy, ez egy életképes opció, ebből az anyagból pedig úgy tűnik, hogy az öt éves időszakok jelentik az egyetlen opciót, pedig ugye a 7 éves időszakról is el kell gondolkodnunk, mi mindig nem tudjuk, hogy melyik opció a legjobb. Ahogyan Salvador is elmondta, nagyon nehéz tisztán látni ezt, hiszen nagyon nehéz a különböző ötletekkel zsonglőrködni. Egy-két általános megjegyzést tennék. Amikor az új MFF-ről beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy nem kell mindent megváltoztatnunk. Nem kell teljes ástruktúrálást foganatosítanunk, hiszen néha, amikor az MFF-ről beszélünk, akkor mindenki úgy érzi, hogy nulláról kell indulni, és két, két és fél év kell a tárgyalásokhoz. Ennyi idő szükséges a megállapodáshoz. Véleményem szerint ez talán nem megfelelő kiinduló pont. Nem gondolom, hogy tényleg két és fél évre lenne szükség ahhoz, hogy a tanács és a bizottsággal egy pénzügyi tervben meg állapodhassunk, hiszen már nagyon sok dolog működik, jól működik, és csak frissíteni, javítani kell ezeket, ezért nem hiszem, hogy ennyire sok idő kellene ezek végigtárgyalásához. Nézzük, hogy melyik a legjobb opció azok közül, amelyet Salvador vázolt. Nos, nem hiszem, hogy van egyértelmű győztes ezek között. De talán jó lenne, hogyha a többségi véleményt meg tudnánk fogalmazni. Azt hiszem, hogy elég nagy többség támogatja az öt éves időszakot, hiszen ez megfelelne mandátumunknak, azzal összhangban lenne, és ugyanez lenne igaz a bizottságra is. Hát ez, ha fogalmazhatok így, akkor demokratikusabbá tenné, tenné az egészet, hiszen ez azt jelenteni, hogy a jelenlegi bizottság és parlament döntene a jelenlegi MFF-ről, vagy egy adott MFF-ről. Vannak, akik úgy érzik, hogy az ötéves időszakok túlságosan rövidek, különösen a kohézis, kohéziós alapok, a közlekedési politika, kutatás, vagy akár a kap tekintetében is. Természetesen igaz, hogy bizonyos politikák esetében szerencsésebb lenne hosszabb időszak. Ezért ugye vannak, akik a 7 éves időszakot támogatnák, és lehet, hogy még akár 10 évre is meghosszabbítanánk ezt, tehát 10 évet javasolnának. Ez azt jelenti, hogy a hetes opció támogatói, tehát a 7 éves opció támogatói akár a 10 éves opciót is támogatnák. Az, hogy 5 éves időszak legyen, de bizonyos politikák esetében 10 évet határozzunk meg, ez nagyjából megfelel a bizottság 5 plusz 5-ös javaslatának hiszen ezen lenne egy félidős áttekintés, és igen, természetesen ez kötelező lenne, és aztán azt finom hangolással meg kellene határozni, hogy ez hogyan is alakuljon pontosan a gyakorlatban. Tehát azok, akik stabilitást szeretnének 7-10 évre, azok esetleg ezzel az opcióval elégedettek, egy-két igazítást tennének itt-ott. Tehát bizony 7 évet határoznánk, meg bizonyos programok esetében azonban 5 plusz 5-öt, úgy tűnik, hogy ez, ez hasonlít ez a két opció egymásra. Mi a probléma az 5 plusz 5-tel? a felülvizsgálattal, ahogyan Szávador is fogalmazott. Hát látjuk, hogy mi történik a jelenlegi MFF kapcsán, ezért Fontos, hogy ez a záradék kötelező érvényű legyen, amely kimondaná, hogy ha tanácsa nem sikerül megállapodni, akkor valamit föl kéne függeszteni, illetve esetleg hosszabbításra kerülne, sőt, tehát ennek megnéznénk a jogi technikai részleteit, de az biztos, hogy ezt a felvizsgálatot kötelezővé kellene tenni. Véleményem szerint ez a pozíció tulajdonképpen lefedné a két nagy áramlatot, a két nagy tendenciát. Aztán meg kellene nézni azt is, hogy az MFF mikor induljon. Ugye a jelenlegi helyzet alapján azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi MFF meghosszabbítása két évvel eléggé jónak tűnik, vonzónak tűnik, volt Szávadornak, amikor vonzónak nevezte. A tanács azonban is tárgyaló hangulatban, amikor pedig tárgyaló hangulatban vannak, akkor nem úgy közelítik meg a dolgot, mint ahogy mi. Tehát az, hogy a jelenlegi MFF-t meghosszabbítsuk még két évvel, ez valamilyen rugalmasságot adna a kezünkbe, kis mozgásteret, mert véleményem szerint a tanács jelenlegi elképzelése nem igazán felel meg a érdekeinknek. Még egy ok, amiért jó lenne plusz két évvel meghosszabbítani a MFF-t, Azért, mert a kohéziós politika megvalósításával kapcsolatban vannak problémák. Az MFF elején ugye elég lassan haladtak a dolgok, most azonban mindenki magasabb sebességre kapcsolt. Tehát plusz két év lefedné a kohéziós politikát, illetve a tagállamoknak adna egy kis lélegzetvételt. Hát válaszom nincs arra, hogy melyik opció az egyetemi nyertes. Köszönöm. Köszönöm szépen. A liberálisok nevében Alexander Alvaro következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Van még egy olyan elképzelésem, hogy nem van az a kifejezés, hogy hogyan születik a szűznek gyereke. Nem annyira egyszerű ilyenfajta koncepciókat kigondolni, úgy gondolom, hogy a legszükségesebbnek kell a középpontba állnia. Úgy gondolom, hogy le kell szögeznünk azt, hogy mit értünk demokratikus eljárás alatt. Az, hogy van egy parlament, amely a több éves pénzügyi parlament ö, tervről dönt, és még a végrehajtási részben is vég ö, eljár. Úgy gondolom, hogy itt részt kell vennünk a vitában, és nagyon sok minden van az egyes opció mellett. 2014-től fogva a pénzügyi tervet vinni tovább, azonban 2014 után lenne egy 19-ig tartott terv, viszont az utánunk megválasztandó kollégák számára nem lenne lehetőség arra, hogy befolyása legyenek erre, és egy olyan tárgyalással kellene élniük, amelyekben ők nem vettek részt. Ezért, hogy ne térjek eh, ki többet arra, milyen nehézségek vannak még itt, és mivel szeretnék eh, rövid lenni, ezért csak a hármas opcióval szeretnék foglalkozni. Én ezt eh, reálisnak tartom, bár nem vagyok annyira optimista, mint a szocialista kollega, hanem van egy-két kifogásom is ezzel kapcsolatban. De nézzük először a pozitív dolgokat. A hármas opció, hogyha a pénzügyi terv 2016 után folytatódik, azt a lehetőséget kínálja, hogy az Európai Parlament, amelyet 2014-ben megválasztanak, az beszélhet erről. Tehát a folytonatás, illetve folytonosság, illetve a demokratikus befolyás megvan valósítva. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság továbbra is eh, nem fogja támogatni ezt a fajta folytonosságot. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak is eh, folytatnia kéne ezt a fajta megközelítést, tehát hogy folytonosság legyen, de nem valószínű, ez meg fog valószínű. Ezen kívül a demokratikus elszámoltathatáság szempontjából is ez a legjobb megoldás az Európai Parlament 2004-ben tehát ezzel a javaslattal. Amin el kell gondolkodnunk, és ezért nem osztom teljes mértékben a kollega optimizmusát, ez az, az amiatt van, hogy ha meghosszabbítjuk a jelenlegi pénzügyi tervet, akkor el kell azon gondolkodni, hogy milyen feltételek mellett tesszük ezt meg. Említette azt is, hogy van egy másik épp most, és hogyha például egyetértünk egy ilyenfajta folytonossággal meghosszabbítással, akkor nem szabad egy Bianco csakat kiállítanunk, hanem azt kell mondjuk, hogy figyelembe kell venniük a mi követeléseinket is. Az jelentéstevő el tudja képzelni, hogy ez megvalósítható lenne. Szerintem nem annyira problematikus az, hogy öt évig lesz majd érvényben a pénzügyi terv. Szerintem jó ez, hiszen már láthattuk ebben a rövid jogalkotási periódusban, de a korábbiban is, azt, azt, hogy milyen gyorsan megváltoznak a keretfeltételek, és milyen gyorsan kell erre reagálni. Így eh, nem maradnánk egy 7 eh, éves eh, kényszerítő keretben, hanem sokkal gyorsabban tudnánk reagálni. Így tehát, ahogy mondtam, rövid szeretnék lenni, és úgy gondolom, hogyha a vitát a hármas opcióra koncentrálnánk, akkor nagyon sokat haladhatnánk előre, és még egyszer köszönöm szépen Szávadornak azt, hogy kidolgozta ezt az opciót. Elnök, köszönöm szépen, most pedig François Alfonzit kérdezni meg az ördek részére. Oui, Madame la Présidente, merci, et merci au rapporteur. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az jelentéstevőnek is a munkáját mindig eh, nagyon célra törő a fogalmazásában, és nagyon sokat segít azzal, hogy megvilágítja a dolgokat. Most a politikai napirendek kapcsolatban van néhány fölvetésem. Megértem a technikai eh, összefüggéseket, de hogyha azt mondja, hogy eh, két évvel hosszabbítjuk meg, akkor a korábbi tehát a korábbi, eh, a válság előtti perspektívákat hosszabbítjuk meg két évvel, ez eh, vajon elfogadható a politikai értelemben? Egészen más viták zajlottak korábban. Eh, még Lisszabon előtt tárgyaltuk meg ezeket. Új felelősségünk is van most, amikor a jövőre gondolunk a, a, a, a több éves pénzügyi keret letárgyalása kapcsán. Ezért kérdőjelezem én meg ezt a meghosszabbítást. Ami az öt éves időtartamot illeti, ez sem győz meg. Megértem a technikai jellegű érveket. E, tudjuk, hogy mi a parlamenti mandátum, ez egybeesik akkor a pénzügyi tervezéssel, de azért ezt össze kell egyeztetni azzal is, ami a valóságban történik a politikák terén, és úgy gondolom, hogy az öt év egy kicsit rövid a politika tervezésre, a politikák megtervezésére. Ha megnézik különösképpen a kohéziós politikát, ott a hét év is egy kicsit túl rövidnek látszik néha. Nem tudom, hogy az öt év értelmese, nem tudom, hogy a bizottság mit szól ehhez, és én legalábbis várom az érveket, hogy ez valóban megfelel annak, ami, amire szükségünk van a gyakorlati politika csinálásban. Lehet, hogy néhány év múlva már a új kormányok lesznek a tagállamokban, és nem lesz szükség a megszorításokra. Ez azonban bizonytalan, mint a kutya vacsorája. Úgyhogy személy eh, szerint eh, saját véleményemben beszélek, a frakciónak nincs még álláspontja, de úgy gondolom, hogy ez lenne a legrealisztikusabb megközelítés. Jetzt Richard. Köszönöm szépen, Richard következik. Chairman, thank you very much. Köszönöm, elnök asszony. frakciónknak nem volt alkalma összeülni és megvitatni ezt, úgyhogy személyes véleményemet mondom el. És a hetes éves programból indulok ki normaként. Azt mondanám, hogy ez megfelel a stabilitási követelménynek, amelyre szükség is van a hosszú távú tervezésre igényeinek, például Eh, a kultúrpolitika vagy a bármilyen hosszú távú tervezés kapcsán. Ugyanakkor vannak negatívak is. Először is demokratikus elszámoltathatóság kérdését veti föl. Az egész rendszer a több éves eh, pénzügyi keret olyan koncepció, amelyet az adófizetők nem értenek, pedig ők finanszírozzák az egész programot. Ezzel foglalkoznunk kell, és úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés után ez különösen fontossá vált. Ha jobban össze tudnánk harmonizálni a programot a bizottság és a parlament mandátumával, az hasznos lenne ebből a szempontból, és ezt egy öt éves programmal tudnánk megoldani leginkább. A második felvetés az a rugalmasság kérdése. Sok felszólaló említette, hogy gyorsan változó időket élünk, ezért fontosnak tűnik előttem, hogy az Európai Unió prioritásai folyamatosan felé, felülbírálásra kerülnek, változnak, és ezt rendszeresebben meg kell tudnunk tenni. Nem látom, hogy ez hogy lenne a hosszú távú stabilitással eh, ellentmondásban. A költségvetések nyilván feszesebbek ki fognak válni, a marzsok eh, elvékonyodnak, beszűkülnek, Úgyhogy emiatt eh, személy szerint én az öt éves program mellett tenném le a két filléremet. Eh, az 5 plusz 5-ös koncepció nem tűnik nagyon rossznak, de hogyha ez a feltekinti eh, felvizsgálat kellőképpen robusztus lesz, akkor, akkor, ak- akkor egyáltalán nem értem, hogy miért lehetne ezt megoldani két egymás követő öt éves egyenragú keret bevezetésével. Ha viszont nem elég robusztus a fölővizsgálat, akkor meg nem elég rugalmas. Tehát összességében a phase-in eh, nem okoz számomra gondokat. Köszönöm szépen. Miguel Portas, bitte. Köszönöm szépen, Miguel Portás következő. Prezident. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Eh, egy rövid egy rövid megjegyzés. Amikor arról beszélünk, hogy 5 vagy 7 év kellene inkább, akkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a pénzügyi tervezés abban a formában, ahogy mi ezzel foglalkozunk, tulajdonképpen egyfajta fűzővé vált, biztonságos, összetart minket, de nem olyan eszköz, amely a dinamikus tervezést lehetővé teszi, vagy a közélú beruházásokat, hiszen olyan gazdaságban élünk, amely egyre inkább a bizonytalanságok függvénye. azt látjuk, hogy a bizonytalanságok egyre gyorsabban jelentkeznek stratégiai szempontból. A 7 éves megközelítés emiatt soha nem lehet a jobb megoldás. Az 5 plusz 5 pedig nem szerettem, nem tetszik, nem csak az már elhozott érvek miatt, hogy nincs garancia arra, hogy megfelelő lesz a félidei felülvizsgálat, legalábbis a tapasztalataink alapján, hanem ezen kívül világos, hogy az 5 plusz 5-ös megközelítés a második öt éves időszakot lényegében az első év meghosszabbításává teszi. Ebből a szempontból a programkészítés merevebbé tétele nem helyes, hiszen a gazdaság egyre inkább bizonytalan, egyre kitettebb a változásoknak. És ezzel rá is térnék a második megjegyzésemre. Mikor vezessük be az új öt éves terminust? 2016-ban politikai okokból? A következő Európai Parlamentnek esélyt kell adni, hogy megszólaljon e témában, és nem lenne szabad, hogy arra korlátozzuk, hogy azt támogassa, amit már megvitattunk és eldöntöttünk Európában össze kell kapcsolnunk a pénz felhasználását a demokratikus elszámoltathatóság felelősségvállalás kérdésével, és ennek össze kell függenie a költségvetés folyamatával, ez nyilvánvaló. Nem kerülhetjük meg azt a tényt, hogy megfelelő, az érintettek megfelelő bevonására van szükség. Úgy gondolom, hogy a, a Szúre szakbizottságnak amellett kellene elkötelezni magát, hogy lehetőség legyen a következő pénzügyi eh, tervezés időszakot eh, nulláról indítani, eh, egyértelműek legyenek a stratégiai megfontolások, világosak legyenek a fejezet címek. Súlyos aggájaim vannak az a kapcsolatban, hogy ez lehetséges lenne 2014 előtt hogyha átgondoljuk, hogy milyen helyzetben vagyunk most politikailag, és milyenek a viszonyok, a kapcsolatok a kormányok között. Egy harmadik megjegyzés. Teljesen egyetértek a szocialistákkal és demokratákkal. Úgy gondolom, hogy egy évnyi tárgyalás bőven elég, és ez alatt meg lehet állapodni a rugalmasságról. Több rugalmasságra van szükségünk, mint ami most jellemzi a rendszerünket. Nem csak a költségvetésben, hanem azon kívül is. Én nem hiszem, hogy bármi ellentmondás lenne az öt éves tervezés és a félidős politikai stabilitás koncepciója között lehet ez a mezőgazdaság, lehet a strukturális alapok kérdése. Miért ne lehetne biztosítani a stabilitást? Hiszen eh, kialakíthatunk egyfajta görbét, a tervezési időszak elején meghatározhatunk egy megfelelő megközelítést, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a pénz bizonyos részét a több éves program kereteiben fogalmazzuk meg. Köszönöm szépen, bár én is úgy gondolom, hogy egy, egy egyéves tárgyalási szakasz az teljesen elegendő, de még mielőtt akár gondolatban is foglalkoznánk ezzel, a tanácssal kell tárgyalnunk, és eredményre kell jutnunk arról, hogy hogyan akarjuk elérni a következő pénzügyi tervet. De jelenleg azt látjuk, hogy a tanács teljesen elutasítja azt, hogy beszéljen velünk erről. És hogyha úgymond nem tudjuk totálisan ezt kezelni, akkor és hogyha a tanácsnak egy év kell, hogy tárgyaljon velünk, akkor eléggé nehéz lesz a helyzet. Az EFD részéről keresnék valakit, de tudatom, hogy senki sincs itt az EFD részéről, ezért eh, most eh, megnézzük, hogy kik szeretnének hozzászólni. Fesz, felolvasom azt, akik állnak a listámon. Engel Ellis, Marinescu, Reimers, Dantin, Ugyas, Gönsch. Ja, ähm, ähm, ähm. Uta, Uta, é só uma coisa. A opinião que eu dei, a, a opinião que eu dei foi estritamente pessoal. O meu grupo não, não discutiu, evidentemente, este assunto. Természetesen az én véleményem teljesen eh, személyes, ezt nem vitattuk meg, ezt csak hangsúlyozom még egyszer, hogy a saját véleményemet fogalmaztam meg. Ja, dass du überzeugen de biztos vagyok abban, hogyha eléggé meggyőző vagy akkor, amikor a frakcióban erről beszélsz, és a frakciót álláspontja is ez lesz majd. Nos, Konstance Krél következik. Köszönöm szépen, Jutta. Remélem, hogy nem ez lesz a helyzet, hogy a frakció el fog ezen gondolkodni. Nem csoda ez, hiszen én már régóta a parlament tagja vagyok, mindig is regionális politikával foglalkoztam, az első pénzügyi tervben is részt vettem. Nem csodálkozom azon, ha, és szeretném megköszönni a négy opciót a jelentéskészítőnőt, de szerintem jó lenne, hogyha a 7 éves opciót is bevenné a dokumentumban. Érdekes volt számomra látni azt, hogy a képviselők természetesen a demokráciával foglalkoznak, és szinte automatikusan a jogalkotási periódusoknál kötnek ki, és ebben a dimenzióban gondolkodnak, de azt is láttam a szakbizottságban, hogy a kohéziós politika nagyon fontos ebben a szakbizottságban és azt szeretném, hogyha egy kicsit beleképzelnénk magunkat az állampolgárok és az érintett régiók helyzetébe, mi történik akkor, hogyha egy 5 vagy 7 éves pénzügyi terv van. Lehet, hogy kicsit sarkítva mondom ezt, jó lenne, hogyha csak egyszer kellene tárgyalnunk, de nem hiszem, hogy ezt valaha megéljük. Az intézmények kettő és fél, három évig tárgyalhatnak egymással, és végezetül egy éjszak alatt döntenek, és mindig is a kormányok háta mögött történik ez, nekik kell majd ezzel foglalkozniuk, és ha végre megvalósítják ezt, és 7 évről 5 évre csökkentjük a pénzügyi tervet, akkor gondolom, hogy ez tényleg problémát fog jelenteni. Ugyanis ez azt jelenti, hogy két és fél éves tárgyalási folyamat után le kell ülniük, és meg kell nézniük azt, hogy hogyan lehet ezt jó projektekbe, európai projektekké átalakítani, hogyan lehet ezt elérni, hogyan lehet azokat a célokat, amelyeket az Európai Unió megfogalmaz, azt a régiós szinten is megvalósítani. Úgy vélem, hogy egy részről a két és fél éves tárgyalás, illetve az öt éves pénzügyi terv tartama, ezek, ez nem is éri meg a fáradtságot, hanem inkább egy kicsit hosszabb futamidőt kellene kitalálnunk, és hogyha megnézem másodszorban azt, hogy milyenek a projektek, hát azt láttam, hogy egy-két év alatt nem is lehet ezeket elintézni. Ezek több éves gazdaságfejlesztési stratégiák, amelyeket a régiók számára létrehoznak, és azt kell kérnünk itt, hogy legyen egy hosszabb pénzügyi biztonság, hosszabb, mint az öt év. Azt is el kell mondjam, hogyha azt az opciót hallom, hogy kétszer öt vagy tíz év, akkor be kell valljam, hogy már szinte azt akarom mondani, hogy ez nem túlságosan rugalmas, mert elnézést, vagy van igazi áttekintés, és akkor elég az öt év, és nem kell tíz évre kitalálni dolgokat, és hogyha például már azt mondom az áttekintéskor, hogy ezt úgy csináljuk, ahogy most is, akkor tíz évet fogunk venni, akkor meg tényleg nagyon rugalmatlanak vagyunk, és nem igazán tudunk reagálni. Úgy vélem, hogy komolyan figyelembe kell vennünk a 7 éves pénzügyi tervet. Ez bevált ez ideig, ez ideig bevált véleményem szerint, és hogyha arra gondolok, hogy az N plusz 2 vagy az N plusz 3-as szabály megjelenik, amely a pénzügyi terv lejárta után irányozza elő az értékelést, akkor úgy vélem, hogy a parlament és az Európai Bizottság akármilyen módon is, de mindig részt vesznek abban, hogy megtervezzék, végrehajtsák, értékeljék a költségvetést, és lesz egyfajta rugalmasság is. Úgy vélem, hogy a rugalmasság a legfontosabb, és ezért az Európai Bizottság kohéziós politikájában is az van benne, hogy legyen egyfajta mars, egyfajta tartalék, ahol az előre nem látó dolgokra lehet reagálni, de az elmúlt három pénzügyi terv idején a kohéziós politika megmutatta azt, hogy ezzel valóban tervezni lehet, biztos stratégiákat lehet kidolgozni, Persze még lehetnek kiegészítések, de ez eléggé rugalmas ahhoz, hogy az új dolgokra reagálhassunk. Hogyha ezt tényleg komolyan gondoljuk, akkor komolyan gondoljuk azt, hogy ezt nem csak magunk számára kell létrehozni, hanem azok számára is, akik az Európai Unióban élnek, akkor úgy gondolom, hogy arra kell gondolnunk, hogy a demokrácia ahhoz is kötődik, hogy az embereket magunk mellé állítjuk, hogy meg kell értsék az embereknek azt, hogy mit csinálunk itt, és ehhez jó érvekre van szükség. Jól kell érvelni a 7 éves terv mellett, mert ez nagyobb biztonságot jelent tervezés szempontjából, és ez nem állítja az önkormányzatokat, régiókat azon feladat elé, hogy újra kell találniuk, újra fel kell találniuk a spanyol viaszt. Már többször beszéltek arról, hogy két évvel meghosszabbítják a jelenlegi pénzügyi tervet. Szerintem ez eléggé nehézkes, mert a operációs programok 7 évre vannak betervezve, ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak, illetve a régióknak két évre ismételten újra kell tervezniük, ez már nem a Lisszaboni szerződés értelmében, Lisszaboni stratégia szem, szempontjából lesz, hanem az EU 2020 szempontjából. Nem hiszem, hogy a tanács két év múlva sokkal készebb lenne tárgyalni, mint most, és nem tudhatjuk, hogy milyen helyzetben lesz az EU két év múlva. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek össze kell ülnie, és mellett kell lennie, hogy mozzájuk le a költségvetési tárgyalásokat még pedig egy olyan állásponttal, amelyet kértünk, és én mindenképpen a 7 éves megoldás mellett vagyok. Köszönöm szépen, Frank Engel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Karasz kollégámhoz csatlakoznék, aki elmondta, hogy jelenleg a következő pénzügyi terv időszakáról beszélünk, pedig a bizottság még nem foglalkozott ezzel, nem tárgyalt, nem tárgyalt ennek első részéről. Tehát ez a politikai kihívás, és ezért politikai és költségvetési válaszra van szükség. Hát ez elég vicces, de hát nem tudjuk, hogy milyen helyzetben leszünk, hova fog ez vezetni. És ugye figyelembe kell venni azt is, hogy mi történik a másik tárgyalóteremben, a triológusban. Most a költségvetési viszonyok miatt a következő pénzügyi tervhez a GDP 1%-áról beszélünk. Vannak, akik azt mondják, hogy az 1% ennek nem kell elérni az 1%-ot, van, aki ugye 10 esztárről, 10 esztárről beszél. Ez nagyon jól mutatja, hogy miről is beszélünk ma. 2010-ben járunk, és 2023-ig tervezünk. 2023-ig egyáltalán nem fogunk előrelépni Európa finanszírozása tekintetében, illetve nem tudjuk a politikákat alátámasztani, és ezért azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egyik legnevetségesebb gyakorlat, amiben valaha is részt vettem, legyen az politika vagy más terület. Természetesen a következő pénzügyi terv időtartamáról beszélni kell, de beszéljünk arról, hogy hogy pontosan mennyi időszakot is lesz fel. Mit látok itt? Azt látom, hogy januárban a mezőgazdasággal foglalkozunk, most rendben van. Aztán a kohéziós politika, szolidaritás, ugye még jelenlegi mennyiségnek 30%-áról beszélünk, aztán kutatás és innováció, energia, transeurópai hálózatok, ugye még jobb. Aztán nézzük, külügy, ez megint valami újdonság, eddig még erről nem beszéltünk. Nem beszéltünk a pénzügyi ellenőrzésről, szabályozásról. Aztán a pénzügyi rendszer reformja február 28-án, és aztán ugye várjuk a jelentést. Nos, ezért azt látom, hogy olyan témák vannak, amelyek még több költségvetést vonnak maguk, maguk után. Aztán ez egy fél napot fog felölelni. A saját erőforrásokról még egy fél nap, és aztán beszélünk majd a jelentésről. Kidolgozunk ezt jelentés. A bizottság mindent megtesz, mégis ott van egy politikai kihívás, és aztán a pénzügyi terv folytatásáról beszélünk. Muszáj volt ezt elmondanom, mert, mert ez nagyon is aggaszt, vagy felháborít, ami a költségvetést illeti. Erről is beszélni kell. De mégis van egy-két komoly megjegyzésem. Nem tudom, hogy a teremben hányan vannak olyanok, akik a nemzeti költségvetésben részt vettek az elmúlt években. Én, én ezt megtettem. Azt kell, hogy mondjam, hogy a pénzügyi tervezés tíz esztendőre szóló pénzügyi tervezés nevetséges. Már öt évre is lehetetlen tervezni. Ha hét évre tervezünk, ez csak akkor, akkor lehetséges, hogyha van egy maximális forrásérték, mint ahogy azt a szerződésben olvashatjuk. De hát beszéljünk komoly költségvetésről amelyek alapján logikus, logikus ambíciókat fogalmazhatunk meg. de hát lehetetlen tíz évre tervezni. Tehát azt hiszem, hogy inkább öt évre kéne tervezni, ez az, amit komolyan vehetünk, de még eh, ebben a tekintetben is mi az értelme ennek, milyen irányba visz ez bennünket. Ez azt jelenti, hogy a 2020-as stratégiáról beszélünk, 2013 után megnézzük, hogy még 6 vagy 7 évről beszélünk-e ezt követően. Most az első következtetés ebből logikusan szerintem az, hogy 2020-ig nem tudunk nagy dolgokat végrehozni, 13-tól pedig 5 vagy 7 évről beszélünk, tehát utána a következő pénzügyi időszak ezt fogja lefedni. És akkor a stratégiában politikailag meghatározott irányvonalat követhetjük, illetve azokat a célokat érhetjük el. Különben nincs értelme a különböző pénzügyi tervnek, hogyha Európa 1%-nál többet nem költ. Attól tartok, hogy ez a jelenlegi helyzet, ez a jelenlegi intézményes helyzet csak ezt az eredményt érhetjük el. A 2011-es költségvetés szóló vita ugye most folyik, a következő két esztendőben pedig tárgyalunk majd a következő pénzügyi tervről, a következő MFF-ről, és aztán egy olyan MFF lesz a kezünkben, ahol a tagállamok megnyerik a csatát az intézményekkel szemben, az európai kiadásokat egy százalékban maximalizálják. Nagyon sajnálom azt, hogy hiányzik belőlem a lelkesedés. Köszönöm szépen. Persze, én megértem ezt, ha bár úgy gondolom, hogy ez mindenkire vonatkozik itt a szakbizottságban. Egy középtervű pénzügyi tervezés észszerűsége az EU számára, ez nem megkérdőjelezhető, hiszen akkor nem lennénk itt. Viszont ez más, mint amit nemzeti szinten teszünk a költségvetéssel. A nemzeti költségvetésben a középtávú pénzügyi tervezés mindig a pénzügyminiszter feladata. És amikor ezt látják, és mikor ezt megnézik, és az nem tudnak előre haladni, akkor egy új pénzügyi tervet hoznak létre, egy új középtávú pénzügyi tervet. Európai szinten itt egy jogszabályról van szó, és ez biztonságot jelent. 80 százalékban egy támogatási szubvenciós költségvetés vagyunk, ez egyfajta biztonságot jelent a tagállamok számára. És ezért nem igazán tudok mit kezdeni a kritikáddal a középtávú pénzügyi tervet illetően, legyen most szó 5, 7 vagy 10 évről. Az egész dolgot azért találták ki, hogy valamilyen tervezési biztonság azért legyen, és függetlenül attól, hogy a költségvetési szakemberek mindig azt mondják, hogy van itt és ott gond, de hosszú távon mindig ahhoz vezetett ez, hogy megvolt a pénzügyi lehetőség, a finanszírozási lehetőség, és mi európai szinten a tagállamok számára hozzuk létre a politikákat, és ez is megy érték önmagában. James Ellis. Thank you, Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom jogos, hogy a 7 éves opciót ötödik opcióként bevezessük, hiszen az elmúlt három alkalommal ezt tettük. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a számövőszéki dokumentumban, ugye a 15 éves időszak, meg a 16 évesről volt említés, és az ügyletek szabályszerűsége kérdéses volt az én országomban. Mindenki úgy gondolja, hogy ha nincs Nos, az európai pénzek kezelésével bizony gondok merülnek föl. Azt szeretném tulajdonképpen mondani, és ez tapasztalat alapján, hiszen 1984 óta az költségvetés bizonyságban vagyok, az egy nagyon jó időszak volt, nem volt egyáltalán semmiféle keret, és kerettervünk adott esetben. Egy alkalommal még három olvasatot is tudtunk, három olvasatban fogadtuk el a költségvetést, az adott időszakra. Fontos lenne, hogy a rendszer elszámoltható legyen. E, nos, a probléma az, hogy a több éves programok megfosztják, el, megfosztják bennünket attól a lehetőségtől, hogy megválasztott képviselők elszámoltathatóak legyenek, hiszen az a bürokraták kezébe kerül minden. A hármas opció kapcsán egyetértek a kollégákkal, akik azt mondják, hogy ha a négyes opciót használjuk, és az 5 plusz 5 éves a korábbi felülvizsgálatok tapasztalaik alapján azt látjuk, hogy kötelező adatok lesznek a Lisszaboni szerződés alapján, és a tagállami bürokráciák gondoskodni fognak arról, hogy ne legyen semmiféle rugalmasság a tíz éves perspektíva felülvizsgálásában. Hogyha demokratikus elszámolhatatlanságról beszélünk, és ez nagyon fura is volt a Barozó bizottsággal, Barozó önöknek eh, nem volt eh, hatás az első időszakra, amit Prodi eh, intézett, ugye, a másodikra meg megint, tehát gyakorlatilag olyan programokat indított, amelyeknek a finanszírozásához nem volt gyakorlatilag köze. Ezért nekem úgy tűnik, hogy nagyon logikus, ahogy a legtöbb kolléga felvetette, hogy elvben el kell fogadni, és biztosítani kell azt, hogy ez a pénzügyi keretterv egy állandó rendszert vezet be, ahol megválasztják a parlamentet, a kampány során a politikai pártok remélhetőleg jelölteket alítanak, meg lesz a program, ez be lesz költségelve. Gondolom, hogy szávator nem értek egyet, egy az egyéves tárgyalási időszak kapcsán hiszen a bürokrácia már nagyjából dokumentumokat elkészítette. Tehát, hogyha tudunk választani, vannak programjaink, a döntéseket meghozzuk, és aztán ezeket végrehajtjuk a folyamatban levő projektekkel együtt. Úgy gondolom, hogy ez az elszámolhatatóságot javítja a rendszeren belül. Ezen kívül a rendszernek a rugalmasságát is fokozni kell, mert hogyha 5 éves rendszerünk van, akkor ahogy ott meg ezt mondta, felülvizsgálattal is, hogyha ez nem is túlságosan alapos hogy mély, akkor az emberek nagyon oda fognak figyelni a végrehajtási mechanizmusokra, a folyamatban levő politika, kap, politikák kapcsán, és végül az utolsó felvetéssel végezném, végül is nem volt a költségvetési helyzetünk ideális, a kutatásfejlesztési programok nem teljesen vannak harmóniában a pénzügyi perspektívákkal, E, kohéziós kérdést fel lehet vetni, ugyancsak talán hosszabb időszakra van szükség, nem 5 évre. A e, kohéziós programokra lehetne egy 10 éves program, 5 plusz 5-ös, egy igazi félidős fölvizsgálattal csak a kohéziós alapok kapcsán. Így megfelelő rend, keretrendszerünk van, amelyet nem a kohéziós alapon belül döntünk csak el, hanem egy általános program van erre, amely demokratikusan rögzíti azt az öt évet, amelyet mindig is támogatunk ebben és aztán lenne valami olyasmi, ami, amit külön alkalmazunk a hosszú távú tervezésre. Elnök asszony, eljárási kérdés, úgy gondolom, hogy eh, a, e témában június, jövő év június előtt kéne plenáris tárgyalásra jutnunk. Más különben a bizottság gyakorlatilag már eldöntötte az 5 plusz 5-ös programot, és nagyon furcsa lenne, hogy eh, június 8-án tervezünk, vagy mikor, bármikor is tervezik azt, javaslunk valamit, és aztán a bizottság teljesen mással áll elő. Nagyon fontos lenne a politika kilakítása szempontjából. Javasolom, hogy február-márciusban egy másik szakbizottsági üléssel foglalkozunk ezzel, és a plenáris vitára is kerüljön sor, hiszen ez lenne a kulcsa annak, hogy a rendszer rugalmas legyen. Ja, vielen Dank, James. Köszönöm szépen, James. Monsieur Marinescu. Ah, mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, eh, aș vrea să-i mulțumesc lui Salvador pentru... Köszönöm szépen. Először is szeretnék Salvadornak köszönetet mondani ezért a dokumentumért, és azért is, ahogy ezt a vitát megindította. Úgy gondolom, hogy az, az hogy ilyenfajta dokumentumokat hozzunk létre különböző témákban ez jó döntés. Ez áttekinthető, és így ebben a szakbizottságban jól tudunk vitázni, és a megfelelő válaszokat is meg tudjuk találni a különböző kérdésekre. Olyan kérdésekre, amelyek véleményem szerint eh, minden képviselőt eh, érdekel, nem csak az én frakción belőleket. A pénzügyi terv tartamáról, időtartamáról szólva. Ez fontos, hiszen ettől függ a nemzeti költségvetés is, és ettől függ a regionális költségvetés is. Valaki azt mondta, hogy a nemzeti költségvetéseket négy évre tervezik meg, és ez nehézkes, de szerintem nem így van, mert hiszen, hogyha négy évre tervezik meg a nemzeti költségvetést, ez azt jelenti, hogy azért történik így, mert négy évig van egy kormány hatalmon. Európai szinten azonban más a helyzet. Egy rövidebb eh, időszak azt jelenti, hogy gyorsabban lehet alkalmazkodni a változásokhoz. A hosszabb időszak viszont azt jelenti, hogy jobban tudunk hosszú távra tervezni a különböző programok esetében, és szerintem mindkét eh, javaslatnak megvan a maga előnye és hátránya. Egy olyan megoldást kell találnunk, amely egy arany középút lehet. Hogyha az öt éves periódust vesszük, akkor, ezt eh, kiegy, akkor ez megegyezik a bizottság, illetve a parlament eh, mandátumával is. Viszont a tárgyalások miatt, hogyha már az új bizottság feláll a választások után, illetve ha az új parlament feláll a választások után, akkor új vitákra van szükség, új költségvetést kell kidolgozni, hogyha ez hat hónap alatt elintézhető, ez megfelelő, de hát hat hónap kellett ahhoz is, hogy a bizottság felálljon. Másrésztről viszont, mivel a hét évet is említették, ez már jó eredményeket hozott, bevált, de úgy vélem, hogy az 5 plusz 5 opció, ez a jelenlegi helyzetben a lehető legjobb megoldás. Miért? Egyfajta középút lehetne a többi opciók között, viszonylag hosszú időszakot fed ez le, be lehet tervezni a különböző programokat, egy viszonylag hosszú időszakon át, az a lehetőség is megvan, hogy a költségvetést kiigazítsuk, hogyha ez szükséges. Szerintem ezt nem lehet összehasonlítani azzal, ami most történik. Az Európai Bizottság az ilyenfajta áttekintéseknél természetesen meg lesz a érdeke ahhoz, hogy legyen egy ilyen fajta áttekintés és javításokat eszközöljön. Szerintem az 5 plusz 5 a lehető legjobb megoldás. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy Azt hiszem, hogy az a legjobb, hogyha elképzeljük azt, hogy az európai költségvetésre re- re- rugalmasan reagálhatunk az európai gazdaságra is. Azonban én ezt nem tartom jónak azért, mert a tagállamok részéről azt mondhatják, hogy rossz a gazdasági helyzet, tehát csökkentjük az EU költségvetésbe szánt hozzájárulásunkat. A mi szemszögünkből viszont azt kell mondjuk, hogyha meg vagyunk arról győződve, hogy ezt valóban európai többletértéket jelent ez a költségvetés részéről, akkor sokkal többet kell finanszíroznunk a rossz gazdasági helyzet esetén az európai költségvetésből. Ezért néha úgy gondolom, hogy jó lenne az, hogyha függetlenül a gazdasági helyzettől hosszabb távra határoznák meg a költségvetésünket. Britta Reimersnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek, hogy egyértelmű javaslatot tett, különböző opciókat fogalmazott meg. Fontos az, hogy a különböző szinteket, a mandátumot, illetve a pénzügyi tervet összehasonlítsuk, de a vita során hallhattuk azt, hogy van még egy plusz szint, ez pedig a végrehajtás szintje a tagállamokban, illetve az önkormányzatoknál, és nem szabad elfelejteni azt, hogy minden pénzügyi terv, minden, minden egyes költségvetési döntés kiad majd a legalsóbb szintre Európában a végrehajtás szempontjából. Ezt is bele kell majd dolgoznunk a javaslatba, mert hogyha például a hármas opciót veszük, amely szerintem is logikus, akkor jó lenne, hogyha itt legalább két variánst felvázolnánk, hogy majd a végrehajtásnál és az öt évet nevezzük-e majd meg, vagy lesz -e még egy opció a különböző területekre, és így ezen a területen nagyobb stabilitást tudunk létrehozni. Egyrészt rugalmasság lenne a költségvetésben, lenne átláthatóság is, így demokratikusabb lenne, utána pedig a kis önkormányzatok is kapnának tervezési biztonságot, és egy tíz éves keret sokkal jobb lenne, hogy meglegyen a tervezési biztonság, és egy kis kombinációra lenne szükség. Azt mondhatnánk, hogy bizonyos költségvetés területeken elég lenne három év, és más költségvetés területeken pedig tíz évre lenne szükség. Elnök, köszönöm szépen. Mon intervention va être très courte, puisque madame... Nagyon rövid lesz a hozzászólásom, hiszen éppen most Ránc asszony elmondta, amit én el akartam mondani. Egy dologot szeretnék kiegészíteni, ez pedig a magát a kalendáriumot illeti. Úgy gondolom, ahogy nagyon sokan másik, mások is, hogy a demokratikus legitimitástól szenved Európa, hogyan lehetne ezt megerősíteni, ez a kérdés. Ugye a bizottság öt évenként újul meg. Jogos-e az, hogy a bizottság és a parlament olyan politikát hozzon létre egy költségvetés kapcsán, amibe igazából nem lesz beleszólása. Számomra azt kell, hogy mondjam, hogy nem lehetséges az, hogy egy költségvetési időszak egy-két vagy három hónappal a parlamenti ö, választások után indul el, vagy pedig az új bizottság felelése után. Hiszen mindannyian kampányolunk, választási kampányokat folytatunk a saját országainkban, általában ezek az európai parlamenti részvételünket is tartalmazzák, és projekteket tartalmazzák, és ezt validálják, igazolják az állampolgárok, és aztán ezt kell Európai Uniós projektekbe megfogalmazni, testet tölteni. A következő költségvetés nem 2014-ben, hanem 2016-ban kellene indulnia, hiszen így sokkal magasabb szintű legitimitást lehetne biztosítani. Pontosan ez a probléma, hiányzik a legitimitás, és részben ez az Európai Uniós politikákból származik, hiszen a 7 éves periódusok állnak ennek a hátterében, különböző fellépések, különböző költségvetések, és nagyon nehéz ezt követni. Nézzük meg, hogy pontosan mi történik a jelenlegi helyzetben. Egy olyan programozási időszakban vagyunk, amely 2007-ben indult. Az államok nagy többségének szüksége van 2008-2009-re ahhoz, hogy elinduljon ez az új politika. 2010-ben járunk, annak a végén, és már most reformról és következő tervezési időszakról beszélünk. Nem tudom, hogy az önök választókerületeiben mi a helyzet, de minden hétvégén visszatérek a saját választókerületembe, és azt mondom, hogy a reformról beszélünk, de de igazából még most sem értjük, hogy az előző programozási időszakban miért történtek meg bizonyos döntések. Tehát egy túlságosan rövid programozási időszak a legitimitást ássa alá. A költségvetési időszakot, illetve a különböző programozási eszközöket külön kell nézni. Hosszabb időre van szükség, rendszeres felülvizsgálatra azért, hogy a gazdasági körülményeket figyelembe vehessük. 2010-ben járunk, amely ugye nagyon nehéz gazdasági hátteret mutat. Ezért öt éves időszak elfogadható lenne, így egy öt éves költségvetési időszakot, illetve programozási eszközt párhuzamosan működhetetnénk. Köszönöm. Jetzt, uh, äh, Mr. Ugyias úr következik. Grazie, Presidente. Mi sembra che... Köszönöm, elnök asszony. Nos, az általános vita alapján úgy tűnik, hogy a jelentéstevő inkább a gyakorlati ügyekkel foglalkozik, és olyan ügyekre koncentrál, amelyekről korábban beszéltünk. Most a mai vita fényében azt látom, hogy valójában két lábbal kell állnunk a talajon, a valóság talaján, és át kell gondolnunk néhány olyan álláspontot, amelyet a különböző frakciók kezdenek lassan körvonalazni, és meg kell néznünk, hogy milyen korlátaink vannak a szerződés értelmében, ezt világosan kell látnunk. Ezen kívül azzal is tisztában kell lennünk, hogy a tanásnak mi az álláspontja, lassan ez is kezd átszivárogni a ködön. Figyelembe kell vennünk azonban valamit, és ez nagyon világos a mai vit alapján, konkrétan azt, hogy nem fogadhatunk el egy olyan megoldást, amely kettéosztja a tervezés első szakaszát és a politikai felelősségvállalás első szakaszát már ami a tervezésért vállalt politikai felelősséget jelenti. Ezt kollégáim hangsúlyozták az ALDE, szak, ALDE frakcióban. Lényegében azt mondtuk, hogy az egyetlen opció az öt éves időszak valójában. Tehát figyelembe kell vennünk, egy ez a korlátozás él. Azonban nem szabad szem előtt évesztenünk azt a tényt sem, hogy vannak olyan elemek, amelyek nem maradhatnak meg az öt éves kereten belül. Talán egy tanulmányt kellene megrendelnünk, amely áttekinteni, hogy ezeket az elemeket ki lehetne választani, és ezekre lehetne külön egy tíz éves időszakot meghatározni. Ezért ilyen kérdésként tenném fel Gariga Gapoyle úr jelentéstevőnek, hogy lehetne három-négy nagyobb tengely, amely lényegében az egyik generációról a másik generációra megmaradna, nem csak egy-öt éves időszakra, mint ami a klímaváltozás kérdése. A nagy ö, transzeurópai közlekedési hálózatok, amelyek nem zárulnak le egy mandátum végére, hanem tulajdonképpen olyan felelősség, amelyet átadunk a következő nemzedékre, egy következő politikai nemzedékre, de ez gyakorlatilag a népességnek, az európaiaknak az új nemzedékét is jelenti. Ilyen területeken lehetne tíz éves tervezés egyfajta kötelező elvel, ami azt jelenteni, hogy a pénzügyi transferekre csak e területeken belül kerülhetne sor, nem merülhetne fel más fajta manőverezés. Nem tudom, hogy a jelentéstevő tudna erről beszámolni, hogy e tekintetben hol állunk. A személyes Eh, álláspontom az, hogy ezt át lehetne gondolni. Eh, fölvetném, hogy valami ilyesmit tervezni gondoljunk. Gönszkin asszony. Köszönöm szépen, <clears throat> elnök asszony. Azt gondolom, hogy eh, azon túl, hogy itt a jövőre nézve tervezünk, szemügyre kellene vennünk a mai realitásokat. Azt látjuk, hogy a 2011-es költségvetés irányába, hogy ezzel kapcsolatban még mindig nincsen megállapodás, reméljük hamarosan lesz. Tehát legalábbis nagyon nehéz a tanácssal tárgyalni most költségvetési kérdésekről azt látjuk, hogy miközben mi azt mondjuk egyértelműen, hogy több Európára van szükség a krízisben, a tanácsban sokkal erősebben az jelenik meg, hogy ehhez viszont kevesebb forrás álljon rendelkezésre a következő időszakban, tehát a krízis legalábbis nem teszi könnyebbé azt, hogy ezek a tárgyalások hosszú távúak, messzire tekintőek legyenek. Tehát azt mondom, hogy mindenképpen figyelembe kell vennünk ezt is, hogy, hogy a krízis idején hosszú távú terveket készíteni meglehetősen veszélyes, és mindenképpen azt jelenti, hogy Lisszaboni szerződés ide vagy oda, legalábbis nagyon kevéssé tudjuk érvényesíteni azokat a szempontokat, amelyeket fontosnak tartunk. Azt is látjuk, hogy a Lisszaboni szerződés következtében felálló új, új intézményi kapcsolatok, azok ma még nem stabilizálódtak. Remélhetjük és reméljük azt, hogy néhány év alatt ez stabilabb lesz, és meg lesznek a bejáratott útjai a megállapodásoknak. Egyelőre ez még nincsen én azt hiszem, hogy mindez fölveti azt, hogy ne csak ebben gondolkozzunk, hogy van, amire rövidebb időre volna szükség, van, amilyen célok eléréséhez hosszabb időre, hanem egy másik struktúrában is, ami ma nem olyan nagyon merült fel, ez pedig az, hogy a demokratikus legitimációt, a flexibilitást ne csak abban keressük, hogy rövid időre szóljon a megállapodás, hanem próbáljuk meg elérni azt, hogy legyen olyan költségvetési tartalék mindegyik soron, vagy akár általános tartalék, amely valóban megadja azt a lehetőségét a parlamentnek most és a jövendő parlamenteknek is, hogy dönteni tudjon, de ezzel ne ássuk alá a költségvetés állandóságát és azokat a politikákat, amelyek esetében a hosszú távú tervezés nagyon fontos, kohéziós politika, mezőgazdasági politikák és egyebek. És ez a kérdés szorosan össze fog függeni ebben a pillanatban azzal, hogy milyen saját forrásokkal tud majd a költségvetés tervezni. Nyilvánvalóan egy nagyon szűk, inkább csökkenő költségvetésből ez sokkal kevésbé elképzelhető, mint egy valamelyes növekvő költségvetésből. Tehát ne csak abban gondolkozzunk, hogy három, négy év, öt év, hét év, hanem abban is, hogy esetleg egy másik fajta megoszlás legyen a költségvetésén belül. Egyébként én azt gondolom, hogy a 7 éves költségvetés nem működött rosszul, amitől szenvedtünk az az, hogy új politikák ügyében születtek döntések, amelyekre nem volt költségvetési forrás. Tehát itt kell egy flexibilitás mindenképpen. Egyébként ez olyan nagyon nem különbözik a nemzeti költségvetésektől sem, ahol csomó determináció van, egy csomó esetben nem lehet évről évre teljesen új döntéseket hozni, viszont vannak vannak olyan flexibilisebb elemek benne, amik viszont változtathatók évente. Egy, azt gondolom, egy ilyenfajta megoszlás, ha maradnánk a 7 évnél, ezen belül nagyobb lenne az a fajta tartalék, ami fölött lehetne évente, vagy akár néhány évente dönteni, akkor azt hiszem, hogy az megfelelne a demokratikus elszámoltathatóságnak, a flexibilitásnak és a stabilitásnak is. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Ähm, Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez, hogy Kinga az intézmény közötti stabilitásról beszélt. ami még nem valósult meg Lisszabon kapcsán, Katalin. Eu vreau doar să atrag atenția asupra unui alt aspect, pentru că nu vreau să reiau toată... Szeretnék egy másfajta aspektusra is rámutatni. A flexibilitás kapcsán és a stabilitás kapcsán itt szó van a hatékonyságról is, az eszközök hatékony felhasználásáról. Minden évben beszélünk az ügynökségek költségvetési mentesítéséről. Vannak előlépések, azonban még mindig van ellenállás a tagállamok részéről is. És hogyha a jövőben ambíciós politikát szeretnénk folytatni, hogyha szeretnénk olyan eszközöket, amelyek valóban hatékonyak, akkor sokkal több időre van szükségünk. Minden új politika esetében új eszközök szükségesek, vannak új igazgatási és ellenőrzési követelmények is az új eszközök esetében, és ezért az öt év nem lehet elegendő minden tagállamban. Minden tagállamnak másfajta jellemzői vannak, specifikus problémák vannak minden tagállamban. És ez nem csak az új tagállamokra vonatkozik az Európai Unióban, hanem az új, a régi tagállamokra is vonatkozik ez. A kohéziós politikát nézve, itt is nagyon sok probléma van a különböző tagállamokban a végrehajtással. Tehát egyrésztről ambiciózusnak kell lennünk, hogy valóban a jövőbe nézve is hatékony legyen az Európai Unió. Nagyon sok új kihívással kell szembenéznünk, és ezért van szükségünk több időre. Az 5 plusz 5 megoldás megfelelő áttekintéssel, nagyon erős félidős áttekintéssel úgy gondolom, hogy ez egy jó megoldás lehetne a jövő szempontjából. Elnök, köszönöm szépen, hogyha senki más nem kíván hozzászólni, akkor a jelentés készítőnket kérném arra, hogy reagáljon a vitánkra. Ennek során két dolog érdekelne engem. mit gondol azon kollégák véleményéről, akik el tudják azt képzelni, hogy bizonyos politikai területet nem lehet beilleszteni a pénzügyi terv idejébe, hanem ezeket ki kell venni innen, és ezek számára egy hosszabb határidőt kell megfogalmazni. Koháziós politika, a tennek, a kutatási politika is részben ide tartozhat az innováció is. Ez az első kérdés. A második, tehát van-e elválasztása különböző eszközök, illetve az általános pénzügyi terv között? A második kérdés pedig eh, az, ami a saját szakbizottságunkat illeti. Az az elképzelés, amelyet James megfogalmazott, azt mondta, hogy el tudja ezt képzelni, hogy márciusban lesz egy köztes vitánk, amikor a bizottság különböző dolgokat, amelyeket mi egymással megbeszéltünk, ezekkel kapcsolatban elmondjuk a bizottságnak a véleményünket a plenárison, főként arról, hogy milyen hosszú idejű legyen a pénzügyi terv. Salvador. Salvador tehát. Muchas gracias, eh, presidenta. Eh, como es normal, toda... Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljesen eh, normál és szabályszerű, normális és szabályszerű, hogy mindegyik hozzászólás nagyon érdekes volt, bár eltérőek. Igazából senki nem mondta ugyanazt. Voltak olyanok, akik követték az előttük szót, voltak, akik, akik nem. Tehát azt hiszem, hogy egy nagyon széles skáláját láttuk a hozzászólásoknak. Ez természetesen jelentős, jelentéstevőként egyáltalán nem könnyíti meg a dolgomat. de ez jól mutatja, hogy mennyire eltérőek itt a Súre bizottságban a vélemények. És bizonyos, bizonyára ugyanez jellemzi az egész parlamentet a következő pénzügyi időszak tekintetében. Először is szeretném összefoglalni, hogy mi az, ami elhangzott. Felmerült az, hogy legyen rövidebb a programozási időszak, voltak olyanok, akik a hosszabb programozási időszak mellett törtek láncsát. Nos, az a benyomásom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet a politikák, a, függő, a horizontális politikák tekintetében kellene megvizsgálni, például a mezőgazdasági politikára gondolok. Itt ebben az esetben esetleg hozzabb programozási időszakkal kellene számolni. Aztán ott van a közlekedés, a kutatás, az innováció területe. Miért ne? Miért ne járhatnánk el másképpen ezeken a területeken? Aztán a jelentéstevő eredeti ötlete ugye az volt, hogy mindezt megpróbálja valahogy egy közös keretbe foglalni. Ezek azok a gondolatok, amelyek a 2020-as stratégiának a részét képezik, és valóban meg kell próbálni ezt a vitát ahhoz a vitához kapcsolni, tehát a 2020-as stratégiához kapcsolni, és ezzel kapcsolatban is hallottunk egy-két konstruktív hozzászólást. Azt kell mondanom, hogy öt év, az öt éves programozási időszakra szavaz a jelentéstevő. Miért? Azért, mert a Költségvetési Bizottságban bizony már elég sok évet leróttam, és akik régóta ott dolgoznak, azok nagyon, nagyon jól tudják, hogy nehéz az éves költségvetés flexibilitását biztosítani egy szigorú, merev keretben és hogyha merev költségvetési keretről beszélünk, akkor ugye valóban hiányzik ebből mindenféle játéktér. Teljesen lehetetlen volt az, hogy megfelelően lépjünk föl bizonyos kérdésekben azért, mert az eddigi költségvetés nem biztosított erre rugalmasságot. Ezért a következő szeretnénk hangsúlyozni, hogyha flexibilitás volt az utolsó költségvetési időszakban, akkor ennek a közös mezőgazdasági politika áll a hátterében. Ezt általában nem mondjuk ki, de általában ez biztosította a rugalmasságot számukra. Hogyha már régóta dolgozik valaki a Költségvetési Szakbizottságban, akkor nagyon jól tudja az ember, hogy rövid programozási időszakra van szükség. Ha valaki azonban a mezőgazdasági politiká felől közelít, akkor egyértelmű, hogy hosszabb programozási időszakot szeretne. Nézzük, az 5 plusz 5-ös opció veszélyes opciónak tartom. Bortez úr, illetve mások is utaltak erre. Nos, az 5 plusz 5 nem azt jelenti, hogy 5, és aztán újra 5. Nem, nem erről van szó. az 5 plusz 5 igazából nagyon kevés flexibilitást jelent, azért, mert mindegyik kategóriában lennének plafonértékek. Ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament hogyha nem ad be innovatív javaslatot, akkor szinte teljesen lehetetlen flexibilitást biztosítani, akkor, hogyha ezt az opciót követjük. tíz éves időszakban határozzuk meg ezeket a plafonértékeket, és ennek az említett következtetéseivel számolni kell. Ha csak nem nagyon konkrét felülvizsgálati záradékokat iktatunk be. De abban biztos vagyok, hogy ezek nem lesznek kielégítőek, hogyha 10 éves időszakkal számolunk, de hát akkor még mindig ott van a 7 éves időszak opciója. Kérdés pedig az, hogy ezt meg tudjuk-e valósítani. Azt hiszem, hogy a 7 éves programozási időszakban még mindig egy, egy merev rendszerrel kell számolnunk hogyha nem sikerül megállapodásra jutni a tanácssal, az öt évben, hát akkor esetleg ez is egy opció, de azt hiszem, hogy a szektoris politika, a kohéziós politika és a mezőgazdasági politika fényében szükség van finom hangolásra. A mezőgazdasági politika területén is, de a kohéziós politika területén főleg. Hogyha rövidítjük a programozási időszakot, akkor ez különösen a kohéziós politikákat illeti, a megvalósítást, a megvalósítási lépéseket, az Európai Unió, illetve a tagállamok közötti ilyen irányú szerződéseket. A munkadokumentumban utaltunk erre, hogy ez a strukturális alapok kezelésének egyszerűsítését is jelenteni. Ami a mezőgazdasági politikát illeti, az biztos, hogy itt hosszabb tervezési időszak lenne a kedvező. Abban azonban biztos vagyok, hogy Sorosz biztos úr által irányzott reformokat követően esetleg egy rövidebb időszakban állapodhatunk meg. Most pedig nézzük azt, hogy ha két évvel meghosszabbítjuk a tervezési időszakot, és utána ugye öt évről beszélünk, Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy vészhelyzet lehet akkor, hogyha nem sikerül semmilyen más megállapodást tető alá hozni. Szeretném emlékeztetni mindenkit, hogy az előző eh, tervezési időszakban gazdasági növekedést éltünk meg, 2005-2006-ról beszélek, tehát nem eh, gazdasági válság időszakát eh, éltük akkor, nem olyan kontextusban kellett döntést hozni és az elnökség nagyon fontos szerepet vállalt. Tony Blair-re, Junckerre gondolok, Luxemburg részéről, illetve Ausztriára. Ezek azok a soros elnökségek, akik se elősegítették azt, hogy megállapodás szülessen. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez tulajdonképpen egy jó időszak volt. Most elképzelhetetlen az, hogy a tanács a pénzügyi perspektíva részleteibe bocsátkozzon, és ez a helyzet 2011-el is. Tehát jelenleg ugye a 27 tagállammal nagyon nehéz valamilyen megállapodást tető alá hozni. A hármas opció, ugye sok, sokan támogatták ezt, ugye öt éves időszakkal indulna, Hogyha tárgyalások kudarcot vallanak, akkor esetleg ez lehet a legjobb módja annak, hogy bevezessük az öt éves ciklust. De nem beszélhetünk öt éves ciklusokról anélkül, hogy nem vennénk figyelembe az európai politikák szükségleteit hosszú távon. Mezőgazdaság, kutatás, kohéziós politika, ezekre a szakterületekre gondolok. Ezek a legfontosabbak. Tisztelt elnök asszony! Nagyon sokan elhagyták már az üléstermet, akiknek a kérdéseire válaszolni kívántam. Följegyzem, amit elmondtak, és ezek alapján fogok eljárni. Ami pedig az ütemtervet illeti, Lehet, hogy egy dokumentumot össze tudok állítani, amelyet majd februárban vagy márciusban adok majd be a bizottságnak, de az nagyon fontos, hogy vitát folytassunk. Úgy gondolom, hogy a parlament csak júniusban fogja a dokumentumot elfogadni, ez természetesen visszajelzés jelent majd az Európai Bizottság számára is. Az Európai Bizottság 5 plusz 5-ös keretben gondolkodik legalábbis, és ha ez a helyzet, akkor erre világos javaslata kell reagálnunk. De nem kell ehhez írásbeli dokumentum, sokkal inkább vitára van szükség, és politikai állásfoglalásra a Szúrászakbizottságban. Természetesen a munkadokumentumaink befolyásolni fogják az Európai Bizottság, Bizottságot, ez a feladata természetesen a jelentéstevőnek és az elnökasszonynak, akik folyamatosan kapcsolatot tartnak az Európai Bizottsággal annak biztosítására, hogy a javaslatainkat megfelelően időzítjük. Nem mennék bele több részletbe az elhangzott megjelent megjegyzésekkel kapcsolatban valamennyit eh, feljegyeztem, és valamennyit figyelembe fogom venni, amikor a munkadokumentumon csiszolgatok a továbbiakban. Mindenesetre azt el kell mondanom, hogy nagyon sokféle eh, megjegyzés érkezett a javaslattal kapcsolatban, de a legtöbb felszóló egyetért azzal, hogy nagyobb rugalmasság nélkül az európai közösség költségvetése nem lesz hasznos eszköze a pedig terveinknek. Engem úr nincs itt, de egyetetek azzal, amit elmondott, és erre szeretnék reagálni is. Olyan körülmények között dolgozunk, ahol politikai konszenzusra van szükség, és ahhoz, hogy ez megszülessen, ahhoz megfelelő technikai alapokra van szükség, amelyeket rendesen letárgyaltunk, ezért említettem a rugalmasságot, a stabilitást még mielőtt konkrét politikákról beszéltem volna. Tehát ehhez egy keretet kell biztosítanunk, és ezért döntöttünk úgy, hogy a hat hónapos mandátum első részét a technikai részletekkel való gondolkodásra szálljuk, Utána pedig, amikor az általános kérdéseket megoldottuk, akkor fogunk a részletes kérdésekre rátérni, hogyan fogjuk a politikákat eh, úgy megreformálni, hogy a pénzügyi kerettervel összegyezhetőek legyenek. Dank, ehm, wir warten dann. Köszönöm szépen. Most pedig várjuk a munka dokumentumokat, amelyeket majd a jelentés készítő fog elkészíteni. Abból indulok ki, hogy az elkövetkező héten ezt meg is kapjuk. Van-e még esetleg bármilyen más hozzászólási kérelem? Úgy tűnik, hogy nincs. Lange vor der Zeit. Äh, hát nagyon hamar befejeztük, hogyha a négyes pont alatt az egyéb kérdések kapcsán van bármi, ha nincs, akkor azt mondanám, hogy itt le is zárjuk. Ez volt az ezévi utolsó sure ülésünk minden, meg vagyok arról győződve, hogy még ezen héten mindannyiukkal találkozok, még többször is, akár a jövő héten is, de mivel ebben az összetételben utoljára találkozunk ebben az évben, mindannyiuknak, önöknek, a családjuknak kellemes karácsony ünnepeket, boldog új évet kívánok, és remélem mindannyiunkat egészségben látom vissza, viszont januárban és a következő ülésünk január 13-án lesz. Szép estét!